President! Ich darf bitten, Platz zu nehmen. Megkérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Damen und Hölgyeim és Uraim, kérem mindenki foglaljon helyet. Az ülés újra kezdődik. A napirend szerint az Európai Parlament alelnökeit választjuk meg. A következő jelöléseket kaptam, ezeket most felolvasom. ABC sorrendben. A következő jelölések érkeztek. Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Isabel Durand, Otmar Karas, Miguel Martinez, Edward Macmillan Scott, Jorgos Papastamkos, Gianni Pitella, Ani Podimata, Jacek Potasjevic, Súrián László, Hindrek Tarant, Alejo Vidal Quadras, Oldrich Vlazak, és Rainer Wieland a jelöltek. A jelöltek közölték velem, hogy a beleegyezésükkel jelölték őket. Kedves kollégák, megkérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet, mert szeretném ismertetni a választás lefolyását. Akik úgy érzik, hogy zavarom őket, azokat megkérném, hogy hagyják el a termet. Dol kolléga. Dol kolléga. Lenne olyan kedves, és leülne? Dol kolléga helyet foglalna? Ez nagyon kedves lenne, hiszen a frakció elnökeként ön a példakép.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 Tisztelt Hölgyeim és Uraim, megkezdjük a szavazást. Ugyanazok a segítőink a választásban, mint akik az elnök választáskor voltak. Kérem, hogy foglalják el a helyüket, a segítők. Ők a választás végén szavaznak. Hölgyeim és uraim, minden választás segítő Bozelinő kolléga, Sógor kolléga, Papanajotov kolléga, Bok kolléga, Bagó kolléga, Kalinowski, Kalfin kolléga, Perejo Rodriguez kolléga, kérem, hogy foglalják el a helyeiket. A megnevezettek közül van-e itt valaki? Persze ez egy furcsa kérdés. Irgendjemand, irgendeinen der genannten, der abwesend ist. Tudja valaki, hogy közülük valaki itt van egyáltalán? Ich weiß nicht, das ist ja kein geheimer Hát ez nem egy titkos eljárás. Bozelino, Sógor, Panajotov, Bok, Kalfin, Perez, Perejo Rodriguez, kérem a segítők foglalják el a helyüket. Különben nem kezdhetjük meg a szavazást. Peter Borzolino, is he here? Borzolino úr itt van? Borzolino kolléga itt van? Ja? Ja, da oben. Wer? Okay. Frau oh, Borsellino ist da. Tehát Borsellino asszony itt van. Sógor! Sógor úr? Igen? Sind alle da? Ja? Oké. Okay. Ich frage noch mal. Rendben. Tehát még egyszer rákérdezek, a választás segítők itt vannak minnyáján? Most már úgy tűnik, hogy igen. Akkor a jelöltek száma nagyobb, mint a jelöltek számára elérhető helyek, ezért választási cédulakat titkos módon kell szavaznunk az eljárási szabályzatnak megfelelően. Ez a 15. cikk első bekezdése, felolvasom önöknek, tehát utána az alelnököket választó cédulával választjuk meg, 14 jelöltet választhatunk meg az első fordulóban, hogyha abszolút többséget kapnak a jelöltek. Utána abban a sorrendben választjuk meg őket, hogy hány szavazatot kaptak, tehát a legtöbbet szavazatot kapó lesz az első. Hogyha nem sikerül minden alelnököt megválasztani az első fordulóban, de több, mint a szavazatok felét leadták, és érvényes, de nem választottuk meg a 14 alelnököknek a felét, akkor egy második forduló következik. Ebben a második fordulóban a leadott érvényes szavazatoknak a többsége érvényes kell, hogy legyen. Ha még mindig nem sikerült megválasztani a jelölteket, akkor lesz egy harmadik forduló. Itt aztán relatív többségre lesz szükség, és azok kerülnek a lista élére, akiknek magasabb az életkora. Tehát 15 jelölt szerepel a listájukon 14 név mellé, tehetnek jelet, egy keresztet. Kérem, hogy a nyomtatott rubrikákba tegyék ezt a keresztet, különben érvénytelen a választó cédula. Tehát maximum 14 név mellé tehetnek keresztet, de ha akarnak, elég, ha csak egy mellé tesznek jelet, tehát maximum 14 név mellé tehetnek jelet. Hogyha a választás közben megváltoztatják a véleményüket, akkor dobják a szemétbe a választó cédulájukat, és forduljanak a segítőkhöz, ők új cédulát adnak önöknek, tehát a hibákat lehet még korrigálni. Utána, ha érvényes a cédula, akkor kérem hajtsák össze, tegyék borítékba. Van-e kérdés az eljárása kapcsolatban? Kombendit kollégán kívül természetesen. Nincsen? Jó, akkor megnyitom a választást, megkérem a segítőket, hogy osszák ki a választó cédulákat. Kérem, hogy tegyék a kereszteket a nevek mellé. Köszönöm.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will... Kedves kollégák, harmadik és utolsó alkalommal is megismétlem. Minden képviselő szavazott-e? Nem. Jó, rendben. Haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Minden kolléga szavazott-e? Haben die Wahlhelfer abgestimmt? A szavazat segítők szavaztak-e? Ich sehe, das ist der Fall. Dann... Úgy látom, igen. Akkor ezzel lezárom a szavazást. Arra kérném a szavazás segítőket, hogy kezdjék meg az R01 R01-es teremben a szavazatok számlálását. Most felfüggesztem az ülést. A csengetés után kezdődik újra. Ez látható majd a kijelzőkön is, az elektronikus kijelzőkön. Most felfüggesztem az ülést.